Elkezdjük, reméljük, hogy közben megérkeznek a tagok. Az elnök közleményei, ezzel kezdem. Hogy legalább ezt le tudjuk. Tegnap a jelentéstevésről a Common System of Taxation közös adórendszerről Livia de Odenberg lesz a jelentéstevő. Borgézió kolléga mentességéről Bernard Rapkai lesz a jelentéstevő, az Update is the Subsalaries-ről Dagmar Roth Berent asszony lesz a jelentéstevő, köszönhetően azon tevékenységének is, amelyet a staff statute-ról, az a köztisztviselők jogállásáról szóló statutumokra végzett. Aztán a, a tárgyalási mandátumról kell döngönnünk, a Régner asszony csinálja az egyiket, Tejnasszony a másikat, és a komitológiát pedig az ECR kapja meg. A nép még nincs meg, a Codification is Rikas Peroni úr és a Delegation of Legislative Powers Legislated Excel, hát ők zöldek kapják, de még nem tudjuk, hogy ki konkrétan. A STOA jelentést az biztonság és az e-kormányzati rendszerről bemutatót hallgatunk, az U90-ről egy véleményt hallgatunk meg, és ezzel engem bíztak meg. A European Law az Európai Jog tekintetében, jogintézetben pedig egy megfigyelő státust akarunk kapni. Camilo Landomendi úr a mentességét tekintetében a koordinátorok úgy gondolják, hogy ez már nem mentességi eljárás, ilyen módon ezt megírjuk az elnöknek. Azután egy vita volt az um, Gárgáni úr által javasoltak szerint a mentességi ügyek iránymutatásairól, mondván, hogy először várjuk meg, hogy az AFKO alapvetően dönt ezen kérdésekről. Az AFKO most foglalkozik az eljárási jogszabályok átdolgozásáról a mentességi területen. A jogi szolgálattól azt kérjük, hogy foglalkozzon egy, egy szakértő jelentésében ezzel a kérdéssel. A nemzeti pénzek pártoknak vagy pártalapítványoknak való átadásának kérdését is meg kell vizsgálni, hogy ez a, tagál, a tagok a tagok jogállásáról szóló statutumoknak megfelelem, és az utolsó kérdésről úgy döntöttünk, hogy erre már nincs idő a ciklusban. Tehát a koordinátorok tegnap erről döntöttek jelentősen megnőtt a képviselők száma az ülésteremben, éppen ezért Rót Berend asszonynak adom meg a szót, hogy röviden szóljon a, kép, a köztisztviselők fizetési eh, táblázatának módosításáról szóljon néhány szót. Köszönöm, elnök úr! Az a helyzet alakult ki, hogy a 2011-es fizetési kiegészítésről szóló bírósági ítélet alapján létrejött az Európai Bizottság javaslata, amely eltérően az Eurostat adataitól 1,7%-ot irányoz elő 1,7% helyett 0,9%-os fizetésemelést irányoz elő. A bizottság abból indul ki, hogy 2012 ről is 0,9%-ot irányoz elő, ezt a bizottságnak nem kellett volna tenni. Ugyanakkor ezt megtette a bizottság, hiszen erről még nincsen bírósági határozat, meg kell látni, hogy hogyan néz ki majd ezzel kapcsolatosan a tanácsálláspontja. A tárgyalási mandátum, azt mondja elnök úr, a tárgyalási mandátum az Európai Bizottság javaslatára ad választ, de ugyanakkor lehetőséget kínál a tárgyaló csapatnak arra, hogy megfelelő rugalmassággal rendelkezzen, és megvizsgálja, hogy milyen eredményeket lehet elérni a tanácssal, mind a 2011, mind a 2012-es év tekintetében. Kérem Önt, elnök úr, hogy erősítse meg ezt a tárgyalói mandátumot azért, hogy minél hamarabb a jövő év elején elkezdhessük a tárgyalást. Szóval, Köszönöm, kérje valaki a szót. Úgy tűnik, hogy nem. Szavazhatunk akkor a mandátumról? Csak a jelenlévők száma miatt kérdezem, hogy szavazóképesek vagyunk. Aha. Okay, dann stelle ich einfach mal umgekehrt die Frage, ist jemand gegen das man fordítva teszem fel a kérdést, ellenzi-e valaki a tárgyalási mandátumot? Tartózkodik-e valaki? Nem, tehát ilyen módon a mandátumot megkapták. Tovább lépünk. Következő napi rendi pont, ez a 18-as napi rendi pont, Lichtenberger asszony parancsoljon. Uh, just a moment, please. Okay. Rendben. Arról a kérdésről cseréltünk eszmét, hogy az európai jog alkalmazásának, alkalmazásának ellenőrzését hogyan lehet végrehajtani. Ezt a kérdést még egy workshopban is megvitattuk, amely workshop egy pilot projekttel, az Európai Unió pilot vagy kísérleti projektjével is foglalkozott, illetve az Európai Bizottság kísérleti projektjével. Emlékeztetem önöket. Arról van itt szó, hogyha egy felperes az európai jog alkalmazásának hiánya okán keresetet indít, illetve eljárást indít a bizottságnál, akkor ezután egy eljárás veszi kezdetét a tagállam és a bizottság között, de nem kellő mennyiségű információt kap a felperes, illetve hát az, aki elindított az eljárást. Ezt a tényt évek óta nehezményezzük. Hiszen az Európai Bizottság ez idáig, bár az Európai Parlament nagy többséggel kérte hogy változtassa az eljárásmódját, nem tette meg. Ezért jelenségemben, jelentésemben még egyszer azt kérem és követelem, hogy olyan intézkedéseket tegyen a bizottság, amelyel a felperes, illetve a kereset benyújtója számára megfelelő és időszerű információkat lehet adni. Másodszorban egy tanulmány folyamányoképpen, illetve egy tanulmány alapján megállapításra került, hogy az Európai Bizottság a tanulmány szerzőit nem informálta kellőképpen. A jogi szolgálattal cseréltünk eszmét, és tisztáztuk, hogy hogyan néz ki ez a helyzet. A bizottság az adatvédelemre hivatkozott, és ez szerintünk is egy problémát jelent, hiszen nem kérünk, de ugyanakkor nem konkrét esetekről kérünk konkrét adatokat, hanem azt szeretnénk tudni, hogy mely ágazatok, mely területen mutatnak legnagyobb beültetési hátrányokat. Hiszen a beültetési vagy átültetési késedelem nagy problémát jelent. Nem a tagállamok gonoszságára vezethető ez vissza, vagy tagállamok henyeségére vezethető ez vissza, de ennek ellenére előfordulhat, hogy bizonyos kérdéseket eh, nem megfelelően veszünk figyelembe. Azaz, Európai Parlamentként és társ jogalkotóként feedbackre, visszacsatolásra is szükségünk van. Ezért tehát továbbra is fennáll az a követelésünk, melyet évek óta megfogalmazunk, hogy jobb hozzáférést kell biztosítani az információhoz, épp úgy, ahogy erről a szerződések is szólnak, hiszen az adatvédelmi érv itt nem alkalmazható. Itt nem személyes, személyre vonatkozó adatokról van szó, hanem általános adatokról a tekintetben, hogy a különböző panaszokat, kereseteket hogyan kezelik, milyen információkat kap a panaszos, illetve a felperes, és hogyan lehet reagálni jogalkotói szinten a hiányosságokra. Ezen felül megállapítottuk azt is, hogy úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy a bizottság nagyobb hangsúlyt fektessen az alkalmazás időszakára, a beültetési időszakra, Áttikintve azt, hogy hogyan ültetik be és alkalmazzák az európai jogszabályokat, tehát ez egy igazi prioritással kell, hogy váljék ez a szempont. Az átültetés mindennapjainak kérdéseit vizsgáltuk meg, biztosítandó, hogy a jogalkotó megfelelő feedbacket vagy visszacsatolást kapjon, mint a múltban, és hogy másodszorban a szerződés által előírt és el, elvárt átláthatóság betartásra kerüljön. És hogyha egy állampolgár panaszossá válik, akkor megfelelő információt kapjon az egész eljárásról. Röviden ennyit tudok mondani, tehát vizsgálódásainkról, illetve javaslatomról, amelyet az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés kapcsán készítettem el, és örömmel fogadom a módosítóikat. Köszönöm Lichtenberger asszony kikérje szót. Megállapítom, hogy nem. Akkor a módosító indítványokat január 6-áig lehet benyújtani, és akkor térjünk is rá a következő Lichtenberger jelentésre. Vagy most kellene szavaznunk? Nem, nem, nem vagyunk teljes körülön. Tehát én azt gondolom, hogy először a Lichtenberger jelentést vegyük végig, és utána szavazzunk. Először vegyük meg a, beszéljük meg a 19-es pontot, és akkor utána már egy kicsit nagyobb körben leszünk itt jelen. A 19-es pont az egy állásfoglalás, és tehát ez a vélemény, ez a Lisszaboni szerződés végrehajtásával kapcsolatos az Európai Parlament vonatkozásában, az Európai Parlament jogai és lehetőségei szempontjából, és gyakorlatilag az elmúlt évek tapasztalatai dolgozza föl azt illetően, hogy hogyan került végrehajtásra a Lisszaboni szerződés. És éppen is gyakorlatilag az a szempontunk, hogy az átláthatóság kérdését szeretnénk erőteljesen középpontba helyezni, hiszen erre egy külön szerződéses pont utal. Elnézést, hogy én és uraim, Lichtenberger asszonyé a szó, egy kicsit talán legyünk csöndesebbek, és foglaljanak helyet, mert ez a jelentéstevő számára elfogadhatatlan, állandó ez a háttérzaj. Kérem, hogy folytassa. Tehát, Lichtenberger asszony folytatja. Tehát gyakorlatilag, amit a javaslatommal, véleményemmel amire figyelmeztetek, az az, hogy a szükséges átláthatóság az intézmények közötti együttműködésben és az eljárásmódok a következő intézmény közi megállapodások során egy kicsit konkretizálásra szorulnak. A következő pont az az, hogy a jogalap választásával kapcsolatban tudjuk, hogy majd, hogy nem azt mondhatjuk, hogy fájdalmas tapasztalatunkból kifolyólag, hogy ez egy, mindig egy alapelvi kérdés. Újra és újra előtérbe kerül, mindig beszélni kell róla, és gyakorlatilag éppen ezért ezzel kapcsolatban is azt kérjük, hogy, mert tudjuk, hogy ezen a területen vannak már perek is, amik gyakorlatilag, illetve tehát kérvények arra azzal kapcsolatban, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit jobban kell eljárni. A következő az a nemzetközi megállapodásokra vonatkozik, és gyakorlatilag vannak már tudományos ismeretek is azzal kapcsolatban, hogy ha egy parlament jogairól van szó, mindegy, hogy nemzeti vagy európai parlamentről van szó, a nemzetközi megállapodások számának a növekedésével, amiket ugye különböző kormányokkal hajt végre, lépésről lépésre csökken. Tehát gyakorlatilag mivel nagyon túl mennek jelen a nemzetközi megállapodásaink a diplomáciai mhm. formalitásokon, hanem gyakorlatilag már a polgárok élet terébe is gyakorlatilag beavatkoznak, ezért itt rendkívül kell vigyázni a szükséges átláthatóságra és az információ adásra az Európai Parlament és az adott partner között. Mert hiszen gyakorlatilag csak akkor lesz lehetséges, hogy a konszenzus, ami létrejön az eljárás végén, hogy a parlament, az Európai Parlament tájékozott és ö, megfelelő, méltányos ö, döntést hozhat a dologban. Ezután pedig foglalkoztam a tanács ö, politikai tevékenységével, és vettem egy példát, ami például a szabványjoggal kapcsolatos itt a mi szakbizottságunkban, ami, ahol például a tanács mhm. gyakorlatilag utolsó pillanatban jogi intervenciókkal élt. És gyakorlatilag erre nekünk nagyon kell ügyelnünk, mint Európai Parlamentnek, mert itt nagyon is alapvető dolgokról van szó. Itt ugyanis egész világosan az Európai Parlament jogairól van szó, és arról, hogy mi ezt, ezeket a jogokat hogyan tekintjük és hogyan kívánunk velük élni. A legutolsó pont az pedig a nemzeti parlamentek aktív szerepkörével foglalkozik, ami a következő törvényhozási periódusban, ciklusban erőteljesebb szerephez fog jutni, és nagyon fontos lesz a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés különböző területeken és különböző módszerekkel javítani, és hogy világossá tegyük azt, hogy mi megállapítjuk azt, hogy bizonyos szerepkörök, amelyek a nemzeti parlament részéről eh, egyébként gyakorlásra kerültek, azokat nem vettük, vagy nem vették figyelembe, mint például az Európai Kereskedelemben Nemzetközi Parlamentek szerepe például. Ez most röviden adtam elő, persze azért ennyire nem rövid ez az egész dosszié, mert hiszen itt azért jövőbeli törvényhozási eljárásokra vonatkozó magyarázati igényeket és kérdéseket is tartalmaz az anyag, de a javaslat a vélemény szerint rámutat arra, hogy nagyon sok példát is alkalmaztam a jogi szakbizottság gyakorlatából, mert azt gondolom, hogy mi itt nagyon erősen konfrontálódunk ezekkel a kérdésekkel, és kérném az önök állásfoglalását ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen Lichtenberger asszonynak. Hadd kérjem meg, hölgyeim és uraim, hogy egy kicsit uh, nyugodtabban uh, és csendesebben viselkedjenek itt a teremben. Én tudom, hogy a plénumban is hasonló szavazás előtt mindig egy ilyen nyugtalanság alakul ki, de az a jelentéstevőknek olyan nehéz így előadni. Speroni képviselő parancsoljon. Elnök úr, azt kérdezem a jelentéstevő asszonytól figyelembe véve, hogy az Európai Tanács az ötös, a tanács ötös fel, pont kapcsolni felvetése nem legitim, nem jogszerű. Kérdezem tehát, hogy amikor az e- bíróság előtt indul egy eljárás, akkor ez csak véleményként jelenik-e meg, vagy sem? hiszen úgy gondolom, hogy az Európai Tanács súlyosnak tekinti ezt az ügyet, és eljárást tesz szükségessé. Ami pedig a hetes pontot illeti, teljes egészében nem értek ezzel egyet, hiszen a nemzeti parlamentek, hogy így mondjam, a nemzeti parlamenteket szinte hülyére vették hiszen a nemzeti parlamentek az európai eljárást kérhetik, egy állásfoglalást készíthetnek, és a bizottság megvonja a vállát, és nem, tört, nem törődik vele semmilyen módon sem. És ilyen módon a, pedig egy sárga lapot kellene, hogy felemeljenek. Tehát összességében hogyha nem egy eh, generikus példáját eh, adjuk a tagállamok véleményének, akkor voltak éppen a bizottság, bár a tagállami parlament véleményt nyilvánított és felmutatta a sárgalapot, megvonhatja a vállat. Éppen ezért eh, ez a hetes pont számomra elfogadhatatlan, hiszen hogyha a parlamentek megakadályozhatnak valamit, amiről úgy gondolják, hogy a szerződésekbe ütközik, különös tekintettel a szubszidiaritásról mondottakba, akkor a parlamenteknek, a nemzeti parlamenteknek jogot kell adni, hogy érvényesítsék a szempontjaikat, bármilyen eljárási rendben történjen is ez. Kágáni kolléga következik, tessék? Köszönöm szépen. Egyetértek a jelentéstevő asszonyjal a tekintetben, hogy el kell mélyíteni ezt a kérdést, hiszen 20-án lejárnak ezek a módosítók benyújtásának határidője. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy pontosan fogalmazon az a tervezet, de komoly aggályokat fogalmazok meg a delegált jogi aktusok tekintetében. Úgy gondolom, hogy a delegált jogi aktusok a jogrend működése szempontjából nagyon fontosak, ezért nem tartom őket problematikusnak ezen a területen. De hogyha azt gondoljuk, hogy ezek kivételes eljárások, akkor nem tudjuk biztosítani a teljes jogrend működését. És úgy gondolom, hogy ezért a jelentéstevő asszonynak ebbéli kijelentésén el kellene mi gondolkoznia. Lichtenberger asszony. Herzlichen Dank. Rendben, köszönöm szépen. És azt is nagyon köszönöm, hogy a szövegemet komolyan vették, hiszen ez valóban a munkánk alapjait érinti, és nagyon örülök annak, hogy önök ebben a dologban aktívá váltak, és köszönöm a módosító indítványéket. Az ötös ponttal kapcsolatban itt meg lehet állapítani azt, hogy a szerződések 15. cikkében világos és nagyon részletes kizárással él a, élnek a szerződésben a legislatív eljárások tekintetében a tanács részéről, ami pedig arra utal, hogy a tárgyalás legvégén gyakorlatilag egy legislatív aktussal él a tanács, és gyakorlatilag ez a célja is az eljárásnak, hiszen ez gyakorlatilag az előirányzott eljárás keretén kívül történik, és ezáltal lényeges módosításokat, amelyeket mi be kívánunk vinni ebbe a dologba, nem az előirányzott eljárás keretén belül, hanem azon kívül történik. És nekünk védekeznünk kell ez ellen a tendencia ellen, mert nemrég például egy, egy fél szabályozást szubszenciálisan töröltek, és maradt egy ilyen torzó belőle, és ezzel pedig utána nem tudunk már mit kezdeni. A következő azok a delegált jogi aktusok, delegated acts, amivel kapcsolatban gyakorlatilag nagyon világosan különbséget kell tennünk a delegált jogi aktusok,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 között, amikor technikai jellegű definíciók, vagy pedig valamilyen technikai jellegű fejlődéshez való hozzáigazításról van szó, ami a nemzeti jogalkotásban is megtörténik, vagy amikor nem lényeges jogi, politikai, illetve politikai döntéseket kell hozni a delegált jogi oktusokkal kapcsolatban, mert egyébként, ha nem teszünk különbséget, akkor mi már törvényhozóként nem teszünk megfelelően eleget a feladatunknak, és ezért is is vigyáznunk kell, hogy ez a fajta törvényhozási tevékenységnek a növekedése, ez gyakorlatilag uh, rejt veszélyeket. Tehát gyakorlatilag a nemzeti parlamentek kell kapcsolatban. Nekem az volt a szándékom ezzel kapcsolatban, hogy jelen pillanatban továbbra is több nemzeti parlamentben, nem mindegyikben persze nem azt akarom mondani, de ez sokban ö, ö, hiányzik az európai szintű vita, eszmecsere. És én azt ö, egy kicsit aggódom, hogy csak olyankor beszélnek Európáról, hozzák be Európát a nemzeti parlamenti szintérre, amikor valami sárga lapot akarnak felmutatni a szubszidiaritás hiánya miatt. Tehát gyakorlatilag a bizottság pedig nem reagál erre szerintem megfelelő mértékben. Tehát a véleményem az, és tudom, hogy egy kicsit ez egy ilyen vizionál, víziónak, jövőképnek tűnhet, amit most mondok, kicsit elvontnak. De én szerintem figyelni kell arra, hogy ami amit itt előirányoztak az európai jogban, hogy igenis állást lehet foglalni a munkaterv vonatkozásában, tehát már korábban reagálhat a tagállami parlament, az Európai Parlament munkatervére, és hogy ezt gyakorlatilag erőteljesebben lehessen kihasználni, tehát hogy gyakorlatilag pozitív szerepet is néha betölthessen a Nemzeti Parlament, ne csak valamilyen vétó szerepet, illetve fordítva. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy olyan perspektívikusan oda kéne eljutnunk, hogy a nemzeti parlamentek már meg, azt megelőzően, hogy bármiről beszélnénk, már a bizottság munka tervébe pozitív jellegű ötleteket például bevihessenek. Tehát azt mondhassák, hogy jó lenne, ha ezzel vagy azzal proaktív módon javaslatot tennének, hogy mivel foglalkozzon a bizottság a jövőben. És ez az én véleményem, amivel azt gondolom, és ezért is tettem ezt a javaslatot, hogy a jövőben érdemes lenne az együttműködés erőteljesebb formáit kialakítani, mert ha ezt nem így tesszük, akkor egy ilyen állandó ilyen kontrázom szerű eh, pozíció alakul ki az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között, és én ezt gyakorlatilag a parlamentarizmus gondolatának az erősítése szempontjából Európában nem tartom célra vezetőnek. Tehát ezért gondolom azt, hogy ezt a kérdést talán így lehetne megválaszolni. Remélem megválaszoltam a kérdését. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony, és akkor gyakorlatilag elmondhatom, hogy 20-ig lehet módosítókat beadni. Speroni Köszönöm szépen, elnök úr. A felszólalósomban felmutattam a nemzeti parlamentek és a bizottságok közötti különbséget, nem az Európai Parlament és a bizottságról beszéltem. És emlékeztettem a kollégát, hogy <clears throat> megoszthatjuk a véleményünket, hiszen a Lisszaboni szerződés alkalmazásáról kellene szólnia ennek a jelentésnek, nem arról, hogy hogyan kellene ennek lennie, hiszen a parlamentek szerepe a Lisszaboni szerződés alapján korlátozott, a nemzeti parlamentekről van szó, és nem lehet semmit se tenni, hogyha a Lisszaboni szerződés nem irányoz elő a nemzeti parlamentek számára semmi más szerepet, akkor nem tudjuk ezzel a jelentéssel módosítani a Lisszaboni szerződést. Köszönöm. És akkor most még egy kis választ arra, hogy ez a második jog, tehát a proaktív állásfoglalás, vagy a proaktív vélemény eh, tevés funkciója már most is létezik, csak nagyon kevés parlamentben foglalkoznak ezzel. Tehát itt nem a szerződéseken akarok én túllépni, hanem arról van szó, hogy mi az, amit a nemzeti parlamentek egyáltalán használnak, mivel élnek az európai szerződések keretén belül. Tehát, hogy gyakorlatilag tudjuk, hogy vannak, tehát már léteznek ez a szabályozás, nem valami újdonságról van szó, csak az én pozitív jövőképem az az, hogy egy kicsit pozitívabban éljenek élnek ezzel. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor december 20-áig lehet beadni a módosítókat, és akkor még a szavazásra térünk, és gyakorlatilag a saját insolvency proceedings kapcsolatos saját pontommal kapcsolatban kérem önöket, az árnyékjelentéstevőnek van valamilyen javaslata? Ha nincs, akkor azonnal elkezdhetjük a szavazást, és ugye nem kell, hogy elmondjam, mert hiszen itt nincsenek új tagok, hogy először a kompromisszumos indítvány, egyes számú kompromisszumos indítvány, ki van ellene mellette, az elfogadtuk. A, ezután rátérünk a, a 13-as módosítóra, ezt ellen elfogadtuk. 46-os módosító, ki van mellette ellene elfogadtuk. 68-as mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszumos, hár... mellette ellene elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene elfogadtuk. A négyes kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 19-es mellette ellene elfogadtuk. 20-as mellette ellene elfogadtuk. 21-es mellette ellene elfogadtuk. 22-es mellette ellene elfogadtuk. 23-as mellette ellene elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos mellette ellene. Az első volt a többség, elfogadtuk. 73-as mellette ellene elutasítottuk. 24-es mellette ellene elfogadtuk. 25-ös mellette ellene elfogadtuk. 26-os mellette ellene elfogadtuk. 28-as mellette ellene első volt a többség, elfogadtuk. 29-es mellette ellene 30-as mellette ellene elfogadtuk. 31-es mellette ellene elfogadtuk. A hatos kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 32-es mellette ellene elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. A 8-as kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 34-es mellette ellene elfogadtuk. 35-ös mellette ellene elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos, mellette, ellene, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 46-os mellette ellene elfogadtuk. Ellene? Első. Tehát elfogadtuk. 47-es mellette ellene elfogadtuk. 48-as mellette ellene elfogadtuk. 49-es mellette ellene elfogadtuk. 50-es mellette az első, tehát akkor elfogadtuk, volt a több. Mert 51-es mellette ellene, mellette voltak többen, tehát elfogadtuk. 10-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, elfogadtuk 60-as, mellette ellene, elfogadtuk 61-es mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos mellette, ellene, az első volt a több, tehát akkor elfogadtuk. 5-ös mellette, el, elfogadtuk. 13-as kompromisszumos mellette, ellene, többen voltak mellette, tehát elfogadtuk 7-es, mellette, ellene, elfogadtuk 8-as, mellette, ellene, elfogadtuk 14-es kompromisszumos, mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes, egy mellette, ellene, elfogadtuk. Tehát akkor most a teljes jelentésről záró szavazásként, ezt kérem elektronikusan, hajtsuk végre, megnyitom az elektronikus szavazást. egyel többen vagyunk. Ki az, aki itt? Mert csak 24-en lehetünk, de 25-en vagyunk, tehát valaki el egyel többen vagyunk. Melyik fra- frakcióban van az az egy valaki, akivel többen szavaztak? A néppártnál számolom 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 vannak a néppártból, akkor az enyémet kiveszem, és akkor már is meg vagyunk rendben. Így már jó lesz. 20 vannak mellette, egyen, egy ember ellene, és három tartózkodás. Köszönöm, ezzel elfogadtuk, nagyon köszönöm Önöknek. Akkor térjünk rá Wikström asszony jelentéséről. Ezt eh, gyakorlatilag egy saját kezdeményezésű akkor várjunk csak, térjünk vissza Léne jelentése. Eh, tehát ez egy eh, legislatív szavazás, tehát gyakorlatilag kérem az első szavazást erről a dosszéről. Megnyitom. Tehát gyakorlatilag látom, hogy 20 mellette egy ellenszavazat, és akkor most Wikström asszonyról fogunk szavazni. Speroni úr, tessék! Grazie, Elnök úr, köszönöm szépen! Világosan látható, hogy a közösségi védjegyről szóló szavazólistát a, sokkal később kaptuk meg, mint a normális munkaidőnk, hiszen 19-20-kor adták fel tegnap, és néhány, nappal, néhány perccel később jött ez meg. Fentartom, hogy ilyen módon nem tudunk dolgozni, hiszen a munkatársaink, és én magam sem voltam már az irodámban 19-20-kor, nem vizsgáltam meg, hogy jött-e még eh, szavazólista, ilyen módon, tehát kérem, hogy halasszuk el a szavazást. Köszönöm. Peróni kolléga, hát a, most a ciklus vége felé egyre szűkebb lesz a minden, egyre nehezebb lesz, egyre több dologban kell dönteni, mert hiszen gyakorlatilag előre nézünk, egyre szűkebb az idő, mindig egyre nehezebbek lesznek a munkakörülmények. Wikström asszony, parancsoljon önné a szó. Mindössze szerettem volna köszöntet mondani a kollégáknak, hogy velem együtt és a politikai tanácsadókkal, az asszisztensekkel egy rendkívüli jó munkát végeztek el. Annak ellenére, hogy a bizottsági javaslat javaslat nagyon későn érkezett a parlamenthez. Én a jelentést tervezetemen három hetet dolgoztam, szinte 24 órát heti három napon, hét napon. Ennek az volt a célja, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a dologból, miközben az időnk rendkívül rövid volt ehhez a munkához. Tudom, hogy ez egy nagyon nagy ö, akta, rendkívül technikai, de egyszerűen csodálom a ö, munkatársainkat, az asszisztenseket, szakértőket, akik ezt mégiscsak lehetővé tették. Tehát szerintem hálásnak kell lennünk, hogy van egy jelentésünk, és akkor most szavazzunk, és próbáljuk meg a lehető legjobbat, legjobbat kihozni ebből, de azzal együtt, hogy hát a bizottság egy kicsit lassú volt. Most pedig akkor javaslom, hogy szavazzunk. Okay, kolléga Engström, bitte. Köszönöm szépen, Engström kollégái a szó, tessék. Ez egy rendelet. Szerintem itt már eleve egy hírva van a szavazó listában. Ez, elősz, ez egy rendelet. Tehát rendelet, vagy irányelv? Rendelet, jó a 16-os kompromisszumos javaslattal kapcsolatban, de majd erről még régebben lehet, később lehet. E Igen, ezzel már korábban is problémánk volt, mert a néppárt túlzottan sokan voltak, akik szavaztak tőlük, tehát most már hárommal többen vannak. Tehát Sznyevka kolléga dönts el, hogy ki fog szavazni a néppárt részéről. Én már kihúztam a kártyámat, tehát gyakorlatilag akkor most te benne vagy még? Jó, én már az enyémet már kihúztam, tehát akkor döntsük el, hogy hogy legyen. Ez... E, igen. Én azt gondolom, hogy a néppártnál az elnök húzza ki a kártyáját. Már kihúztam a kártyámat, de még mindig egy ilyen többen vagyunk. <laughs> Tadeusz, you still have one too much. De még mindig egyel többen vagyunk. Thomas Mann. Thomas Mann was the last to enter. Thomas Mann was az utolsó, aki bejött a terembe. Igen, de Thomas Mann nem tartozik a szakbizottságunkhoz, de hát akkor nem fog szavazni. Akkor már stimmelnie kell a számnak, nem? Gott, wir werden das jetzt mal pro rendben, teszteljük, csináljunk egy próbát. Tehát akkor most kérem, hogy minnyáján nyomják meg a szavazási kártyájuknál, hogy lássuk, hogy a szám egyáltalán stimmele. Jó, ez a cirkusz már egyszer volt, tehát ezért nézzük meg, hogy most már csak 22-en vagyunk, akkor most már ketten hiányozni kezdenek? Tehát akkor most mindenki, mert az rossz, hogyha túl sokan vagyunk, kérem, hogy most már minden egyes frakció saját magát ellenőrizze le, jó? Ez a koordinátoroknak a munka munkaköre, hogy ezt leellenőrizze most már, akkor mindenki magát ellenőrizze. Ja, oké, okay. jetzt wieder zu stimmen. Úgy tűnik, hogy akkor most minden megint stimmel, rendben, szuper. És akkor most térjünk rá a szavazásra. Wikström szavazással kapcsolatban és Stajanov kolléga még, tessék! Uh, Szeretném elmondani, hogy én támogatom Speroni úrnak a kérdését, és én szavazást kérek, mert ez egy eljárási kérdés, és szerintem Speroni úrnak joga van tudni, hogy tehát, és joga van arra, hogy kérje az elhalasztását a szavazásnak. Jó, hogyha ez egy formális kérelem, akkor erről szavazunk. Tehát Speroni, Stojanov urak kérik, hogy halasszuk el a szavazást. Kérem, hogy azok, akik ezt támogatják, jelezzék ezt készfeltartással. Ki az, aki ellenzi? A, tehát többen voltak ellene, elutasítjuk ezt a kérelmet. Akkor rátérünk a rendeletről való szavazásra. Az egyes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. A 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 96-os mellette, ja, elnézést, a négyes kompromisszumos következik mellette, ellene, elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor most jön a 16-os módosítás, ez a technikai blokkszavazásban mellett ellene elfogadtuk. A 102-es mellett ellene, ezt akkor elektronikusan nézzük meg. A 102-est fogjuk most ellenőrizni elektronikusan. a mellette, 90 ellene elfogadtuk. A 103-as blokkszavazásban, tessék, mellett ellene, elfogadtuk. A 104-es mellette ellene elutasítottuk. A, az ötös kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Akkor térjünk rá a hatos kompromisszumosra mellette ellene többség elfogadta elfogadtuk. A hetes kompromisszumos mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Az IMCO 19-es mellette ellene elutasítottuk. IMCO 20-as mellette ellene elutasítottuk. A 24-es mellette ellene elfogadtuk. A 8-as kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. A 26-os módosító mellette ellene elfogadtuk. A 128-as módosító mellette ellene elfogadtuk. A 27-es módosító mellette ellene ezt ellenőrizzük, 27-est ellenőrizzük. Tizennégyen mellette, nyolcan ellene elfogadtuk akkor a 23-as ezzel okafogyottá vált, rátér 130-as Karim módosító mellette ellene. Ezt leellenőrizzük, tehát 130 as elektronikus szavazásban. Tizenöten mellette, nyolcan ellene. Elfogadtuk akkor térjünk rá a 131-es a masszív javaslat mellette, ellene elutasítottuk. IMCO 24-es mellette, ellene elutasítottuk. 133 Wikström mellette, ellene elfogadtuk. 134-es mellette, ellene elutasítottuk. 135-ös és 125-ös együtt mellette ellene elutasítottuk. 126-os mellette ellene elutasítottuk. 26-os mellette ellene elutasítottuk, ha jól láttam. A 30-as mellette ellene elfogadtuk. 31-es mellette ellene elfogadtuk. 139-es mellette ellene elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, elfogadtuk. A 9-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. A 172-es rabkai módos elfogadtuk. Imkó 32-es okafogyót, tehát akkor a tízes kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 170-es galó mellette ellene elfogadtuk. 171-es mellette ellene elfogadtuk. 12-es kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Blokk szavazás a 173-asról mellette ellene elfogadtuk. Itt tehát most mondja a titkárság, hogy egy 174-es galóféle módosító hiányzik a listáról. Nem tudom, hogy hogy, hogy mint. Akkor azért szavazzunk. Ki támogatja, kérem, kézfeltartásra. Ki van ellene? Elfogadtuk. Akkor térjünk rá következőként, ha jól látom, a 15-ösre. Ugye? Nem, nem 15-ös, 13-as. 13-as, minden világos. Tehát 13-as mellette ellene elfogadtuk. 175-ös galó mellette ellene elfogadtuk. 14-es kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 10, vagyis nem 60-as, 60-as módosító, mellette ellene elfogadtuk. 61-es módosító, mellette ellene elfogadtuk. 181-es módosító mellette, ellene, a többség mellette van, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, elfogadtuk. 189-es rapkai mellette, ellene, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. És akkor a 16-os kompromisszumoshoz jutottunk, mellette, ellene, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, Igen, én a 74-esnél vagyok, tessék, mellette, ki van a 74-es mellett? Ki van ellene? elutasítottuk. A hármas imkó féle, mellette ellene elutasítottuk. Inta egyes mellette ellene elutasítottuk. 17-es kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 80-as mellette ellene teszteljük. Ta, 80-as teszteljük. 10 dafür, 13 dagegen abgelehnt. Elutasítva 10-13 ellenében. 18-as mellettem, ellenem, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 20-as kompromisszum kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 22-es mellette, elfogadtuk. 23-as mellettem, ellenem, elfogadtuk. Imkó 10-es, mellette, ellene, elutasítva. 89 mellette, ellenem, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 91 mellette, ellenem, elfogadtuk. 92 mellette, ellene, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellenem elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene elfogadtuk. Végszavazás következik. Draft Report ez a volt, tehát tervezett egészében elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Soll jetzt jemand da oder? legislative resolution. Wir haben 23 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. 23 0 ellenében nulla tartózkodással elfogadtuk. Azt gondolom, hogy ez több, mint elegendő. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Most ugyanakkor az áll- a jogalkotási állásfoglalás indítványról is tervezni kell, szavazunk erről is, megnyitom a szavazást. Auch hier sind wieder 23 ja. Itt is 23 igen, nulla nem, nulla tartózkodás mellett gratulálunk. Most jön a mandátum. Tehát még egyszer megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást. Jetzt noch einer verloren gegangen. Gut, also 21 dafür und ein 21 mellette egy tartózkodással. Köszönöm szépen. Most pedig következőképpen az irányábról szavazunk. Jelentéstevő asszony kéri a szót? Oké. Okay. Szavazhatunk? 9-es módosító tömbben mellette ellenem elfogadtuk. 10-es mellettem ellenem Elfogadtuk. 60-as mellette ellenem, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellenem, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, elfogadtuk. Imkó 10 kitámogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítva. 68 mellette, ellenem, elutasítva. Imkó 11 mellettem, ellenem, elutasítva. 69 mellette, ellenem, ellenőrizzük ezt le, tehát a 69-est leellenőrizzük elektronikusan, a szavazást megnyitom. 10 dafür, 13 dagegen. 10-13 ellenében elutasítva. 19 mellette, ellenem, elfogadva. 70-es mellette, ellenem, még egyszer a 70-es mellette, ellene, elutasítva. 71 mellette, ellene, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os módosító, mellette, ellene, elfogadtuk. Inta 7 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük le az Inta 7-est. 12 dafür, 11 dagegen, angenommen. 12-11 ellenében elfogadtuk, 27 mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene. Wikström, asszony, tessék parancsoljon. we uh, uh, need to take a... Mindenképpen ki kell vennünk a 86-os módosítót, mert nem a hármas alá tartozik, és abban maradtunk, hogy ezt külön fogjuk szavazni. Hol van az? Van Már bocsánatot kérek. Milyen számról van szó? 86-osról. Én előbb 83-ast hallottam. Tehát 86-os. Jó, jó, jó, járjunk így el, persze. Tehát Dann über den Kompromiss oder erst den Kompromiss und dann... Akkor most először a 86-ról, utána a kompromisszumról, vagy fordítva. Jó, akkor először tehát a hármas kompromisszumról ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. Most jön a 86-os, ki támogatja, ki ellenzi. Hát ezt le kell ellenőrizni, 86-os, megnyitom a szavazást. dafür, 10 angenommen. 13-10 ellenében elfogadtuk. Négyes kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. 28, ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. 90-es, ki támogatja, ki ellenzi. Hát, ellenőrizzük ezt, lemondanám, én megnyitom a szavazást elektronikusan. 10 13 10-13 ellenében elutasítva. 29-es mellette ellenem elfogadtuk. 30-as kitámogatja. Kiszavaz nemmel elfogadtuk. 31 mellette ellene elfogadtuk. Imkó 16 ki van mellette, ki van ellenem elfogadtuk. 92 mellette ellenem, elfogadtuk ki, 33 mellette ellenem, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellettem, ellenem, elfogadtuk. 94 mellette, ellenem, elutasítva. 18 mellette, ellenem, elutasítva. 19 mellette, ellenem, elutasítva. 96 mellette, ellene, elutasítva. 95 mellettem, ellenem, elfogadva. 35 mellette, ellene, elfogadva. 97 mellette, ellenem, elfogadva. 98 mellette, ellenem, elfogadtuk. 99 kitámogatja, ki ellenzi, elutasítva. Imku 20 mellettem, ellenem, elutasítva. 100 mellettem, ellene, elutasítva. 101 mellette, ellene, elutasítva. 36 mellette, ellene, elfogadva. 102 mellette, ellene, elutasítva. 37 mellette, ellene, elfogadva. 38 mellette, ellene, elfogadva. 39 mellette, ellene, elfogadva. 103 mellette, ellene, elfogadva. Hatos kompromisszum kitámogatja, kiellenzi, elfogadtuk. Hetes kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellenem, elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Inta egy mellette, ellenem, elutasítva. Tízes kompromisszum mellettem, ellene elfogadtuk. 11-es mellettem ellene elfogadtuk. 12-es mellette ellene elfogadtuk. 13-as mellettem ellenem elfogadtuk. 14-es mellette ellenem elfogadtuk. 15-ös mellettem ellene elfogadtuk. Masszip 57 mellette ellenem elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette Engström kollega parancsoljon. Rendben, de szerintem itt van egy hiba a szavazó listában. Az árnyék jelentéstevők értekezletén abban maradtunk, illetve megállapodtunk ebben, hogy kihagyjuk a dolgokat, és van benne plusz, tehát az tagállamok szabadon döntik el, hogy az a relatív alapokon felülvizsgálják-e. Ez a mondat részét kimarad. Ez most egy szóbeli módosító volt? Hát ez a kompromisszum. Wigström asszony azt mondja, igen. Sviatka korag azt mondja, igen, úgy tűnik, hogy mindenki elégedett, boldog, akkor szavazunk erről így. Ki támogatja ezt a módosítót? Jelezze most. Ki ellenzi? Akkor ezt elfogadtuk. Ez volt a 16-os módosító szóbeli módosítással, 58 pancéri mellette ellenem, elutasítva. Imkó 8 mellette ellenem, elutasítva. 59 mellette ellene, elfogadtuk. Valamit kifelejtettem volna? Imko 8-ról szavaztunk, de hát szavazunk még egyszer, nem bánom mellette, ellenem, elutasítva. Jó. Az egész jelentésről szavazunk elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. 23 23-an mellette senki nem tartózkodott és senki nem szavazott nemmel. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak, most pedig jön a jogalkotói állásfoglalásról, szavazunk, megismételjük a szavazást, megnyitom a szavazást. Das gleiche Ergebnis und jetzt kommt das. Ugyanez az eredmény, és most még a mandátumról is szavazunk, tehát még egyszer megnyitom a szavazást. Letzte elektronische Abstimmung. Ez az utolsó elektronikus szavazás eljelentés kapcsán még egy néhány embernek szavaznia illene. 22 mellette egy tartózkodással. Gratulálunk Wikström asszonynak, és sok sikert a tárgyaláshoz. Wikström asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy hozzájárultak ehhez a rendkívül bonyolult aktához. Én szeret, és hogy nagyon ö, nehéz körülmények között dolgoztak szeretnék nagyon-nagyon nagy köszönetet mondani mindenkinek. Ez egy igazi csapatmunka volt, és a lehető legjobbat hoztuk ki belőle. Ez vonatkozik a kollégákra, asszisztensekre, politikai tanácsadókra. Köszönöm mindenkinek, és boldog karácsonyt! Danke. Köszönjük szépen! Rabkoi jelentés, erről szavazunk most. Bernard, akarsz még valamit mondani? Nem. De Tájnasszony viszont jelentkezett. Tessék, Tájnasszony. Igen. Az eljárásokról panaszkodunk már egész nap. Voltak éppen nem mondtam volna semmit, de miután Speroni kollega az eljárás rendel kapcsolatosan panaszt tett, ma reggel pedig az SND és a gazdasági, trial, a gazdasági auditorok trialógusánál panaszt tett, hát most én is jelentkezem. Ez a dosszié nem trialógusra készült, a tanács elutasítja ezt a jogalkotói eljárást, tehát voltak éppen nem sürgetett semmi sem. Többször az árnyék jelentős tevők ülésén eh, kértem, hogy tartsuk meg az árnyék tevők ülését, de állítólag ez nem lehetett megtartani, és úgy éreztem, hogy könyörgöm, hogy, hogy eh, kéregetek, aztán végül a jelentéstevővel múlt kedden Strasbourgban találkoztam, de a meglévő kompromisszumot ekkor még nem mutatta be. És tegnap 18.40-kor kaptam meg a szavazólistát. Egy olyan időpontban, amikor világos volt, hogy a trialógusban ülök. A zöldeknek mondom, hogy aztán 20 órakor még a trialógust uh, után be visszamentem az irodámba, és 11-ig a szavazólistán dolgoztam, éppen ezért furcsálom, hogy a titkárság nem tudta elkészíteni, az ALDE titkárság nem tudta elkészíteni a szavazólistát. Még egyszer mondom, hogy mindenki panaszkodhatna, és aki az egyik szemében a szálkát, az a másikében is lássa, a sajátjában is lássa meg a szálkát, ne csak a gerendát. Lichtenberger asszony. Bécsben kitalálták a panasz áradatot, a panasz kórust, amikor többen egy kórusban éneklik a panasz közös koráliát, a közös panaszdalt, és ebbe a panaszkórulba szeretnék én is. jó szív, csertó, persze, magától értetődő, én is, én is, de most inkább mégsem, mondja Lichtenberger asszony ezúttal olaszul. Úgy gondolom, hogy a ciklus végén arra kell koncentrálnunk, hogy a lehető legnagyobb erőfeszítéseinkkel folytassuk a munkát. Minnyáján éjfélig dolgozunk, aztán még olyan módosítókat kapunk másnap reggel, amelyeket már nem tudunk megítélni, tehát egész egyszerűen ez egy olyan gyakorlat, amelyet nem tartok elfogadhatónak. Sőt, Őszintén meg kell mondanom, hogy másként kell dolgoznunk, máskülönben tényleg eh, eh, szelet vetünk és vihart aratunk. Máskülönben pedig eh, másokkal kerülünk problémába, másokkal kerülünk szembe. Itt egy olyan helyzet alakult ki, amely már a múlt szavazásnál is előkerült, és ez egyszerűen elfogadhatatlan. Kérem tehát az elnököt, hogy koncentráljon arra, figyeljen arra, hogy a határidőket betartsuk a szavazásnál. És még egy valamit hozzá szeretnék tenni. A kisebb frakciókban, ahol több dosszié jut egy ember, ott egész egyszerűen feldolgozhatatlan a munkateher. Köszönöm minden erőfeszítést megteszek, de sajnos még ez sem elegendő. Hát a dolgok úgy állnak, ahogy állnak a ciklus végén. De hogyha persze az ügyrendi um, bizottság uh, világos szabályokat fogalmazna meg a határidők tekintetében, akkor ezt feltétel nélkül alkalmaznám, de hát ezek a szabályok meglehetősen nagy vonalok. Ez az a kérdés, amelyet ebben a ciklusban már nem fogunk tudni megoldani. Minden panaszt figyelembe veszünk, és most elkezdjük a szavazást kérje a jelentéstevő. Nem kéri, akkor a 44-es pontról szavaz, 44-es módosítóról szavazunk, mondja, mellette ellenem. Elutasítva. 60-ast visszavonták, 61 mellettem, ellenem. Elfogadva. 64 mellettem, ellenem. Elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellenem. Elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellenem elfogadtuk. 10-es módosító mellette ellenem elfogadtuk. 11-es mellette ellenem elfogadtuk. 12-es mellette ellenem elfogadtuk. 13-as mellette ellene ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Dreizehn, 13. 9 dafür, 14 dagegen. 9-14 ellenében elutasítva. 73-as mellettem, ellenem, elutasítom. 14 mellett, bocsánat, megállunk. Igen, 14 mellettem, ellene, elfogadom. Néha bonyolult. 74 mellettem, 74 okafogyott bocsánatot kérek, tehát 75 mellette, ellenem, Elfog, elutasítva. 76 mellettem, ellenem, elutasítva. 15 mellette, ellenem, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 19 mellette, ellenem, elfogadtuk. 80 mellette, ellenem, elfogadtuk. 81 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 20 mellettem, ellenem, ezt ellenőrizzük le 20-ast. dafür, 12. 11, 12 ellenében elutasítva. 82-es mellettem, ellene. Ellenőrizzük ezt is le. Da fehlen Wer nicht mehr? Doch, jetzt werden es mehr. 12 dafür. 12-11 ellenében elfogadtuk. 83-as mellettem, ellenem. Ellenőrizek ezt is le, 83-as. für, elfter. 12-11 ellenében elfogadtuk, 21-es mellettem, ellenem, elfogadtuk 20, 84 mellettem, ellenem, elfogadtuk 85 mellettem, ellene, elutasítva 91 mellettem, ellenem, Bocsánat, ez okafogyottá vált elnézést, nem kell szavazni rólam. 22-es. Erről szavaznunk kell mellette, ellenem, elfogadva. 30. mellettem. Ellenem. elfogadva. 86 Mellettem. Ellenem. elfogadva. 24 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, elutasítva 27 mellette, ellene. Nézzük ezt meg, megnyitom a szavazást. Das sind 15 dafür. 15-9 ellenében elfogadva. 28. kitámogatja. Ki ellenzi? Elfogadva. 29 mellettem, ellenem. Elfogadtuk. 31 mellette, ellenem. Elfogadtuk. 32 mellette ellene elfogadtuk. 33 mellette ellene elfogadtuk. 34 mellette ellene elfogadtuk. 35 kitámogatja, kiszavaz nemmel, elfogadtuk. 36 kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel. elfogadtuk 94 kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk 95 mellette, ellene. Hát, azt mondanám, hogy igen de azért nézzük meg, nem vagyok teljesen biztos benne. Elfogadva. 37 mellettem, ellenem. Elfogadva. 38 mellettem, ellene. Elfogadtuk. 39 mellettem, ellene. Elfogadva. 40 mellette, ellene. Elfogadtuk. 41-es most nem tudom, most szavazunk a 41-esről? Mellette, ellene, elfogadva. 42-es mellette, ellene. Elfogadva 43-as mellette, ellene. Elfogadva 45 mellette, ellene. Elfogadva. Egyes, kitámogatja, kiszavaz nemmel, elfogadva. Akkor most a 49-esről szavazunk, ha jól látom. Igen. 49 Budu 49 mellette, ellene, elfogadtuk. 50-es, mellette, ellene, elfogadva. 52-es mellette, ellene, elfogadva. 53 kitámogatja, kiszavaz nemmel, elfogadva. 54 mellette, ellene, elutasítva. 55 mellette, ellene, Hát ezt ellenőrizzük le az 55-ösről, megnyitom az elektronikus módon történő ellenőrző szavazást. 11 mellette, 13 ellene, elutasítva 56-os megnyitom, illetve mellette ellene, elfogadva 3-as mellette, ellenem, elutasítva. 57 kitámogatja, ki van ellene, elfogadva. 5-ös módosító mellette, ellene, elfogadva hatos módosító mellette ellene elfogadva. A jelentésről egészében elektronikusan szavazunk, melyet megnyitok. Dafür, eine Nein. 23 egy ellenében gratulálok a jelentéstevőnek, és most az jogalkotói állásfoglalásról is szavazunk. Megnyitom a szavazást. 23 dafür. 23 egy ellenében. Ugyanaz az eredmény. A tárgyalási mandátumról nem kell tárgyalnunk, nem kell szavaznunk, úgyhogy ezt elintéztük. Akkor most pedig Baldassare kollega jelentéséről beszélünk, a CSR-ról. Jelentéstevő úr parancsolja, Rafaele. Nem, Rafaele nem kéri a szót, hát akkor most itt elkezdjük. Hosszú a szavazólista. Elsőként a 42-es módosító, kérem, hogy jelezzék, mellette ellene elutasítottuk. Dann kommen wir zu 43 Sharon Bowles. Akkor a 42-es tovább Econ Déve 1-es mellette ellene gyakorlatilag nem is kell elnézést, visszavonom, nem is kellett el szavazni. A Déve 44-esről kell szavaznunk legközelebb. Ki van mellette, ellene, elutasítottuk. A 203-asnál vagyunk mellette, ellene, ezt is elutasítottuk. A 128-asnál vagyunk mellette, nem, elnézést, 178-as. 178-as, elnézést, rosszul mondtam. Akkor mi is? De nem, nem, titkárság 178-ast mond, akkor mellette, ellene, elutasítottuk. Imco 22-es mellette, ellene, ezt teszteljük le gyorsan, elektronikusan. Tizen mellettel, tizen van ellene elutasítottuk. Akkor a következő. Ekon 39-es mellette. Ki mondta, hogy nem? De, de, de. 39-es, Ekon 39-es mellette, ellene. Ezt is ellenőrzzük le elektronikusan. 10 mellette, 10 ellene. Elutasítottuk. Ekkor 40-es mellette, ellene. Akkor ezt is teszteljük. Akkor ez... 12 mellette, 12-en ellene elutasítottuk. Ekon 53-ashoz jutottunk, mellette ellene ezt is teszteljük, mert nagyon szűkek a különbségek, tehát így, így nincs is értelme. Jó, úgy látom már mindenki leadta. Akkor négyen mellette 19-en ellene, ez nagyon egyértelmű, elutasítottuk. 55-ös, Ekon 55-ös mellette ellene, elutasítottuk. A 40-es módosító mellette ellene elfogadtuk. A 19-es módosító, nem, elnézést, 119-es, nem 19-es, 119-es mellette ellene elutasítottuk. Imko 9-es mellette ellene elutasítottuk. Fem 11-es mellette ellene elutasítottuk. Ample 14-es mellette ellene elutasítottuk. Itre 6-os mellette ellene ezt leteszteljük, itre 6-os teszteljük le. 14 mellette, 10 ellene. Elfogadtuk. Imkó 10-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 29-es mellette, ellene. Elfogadtuk. Ekon 41 okafogyottá vált, tehát a 13-as kompromisszumoshoz jutottunk, mellette. Két részben, rendben. Akkor első rész, 13-as kompromisszumos mellette, ellene, Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. Akkor eljutottunk a 14-es kompromisszumoshoz. Meg kell jól lapozni. 14-es kompromisszumos mellette, ellene elfogadtuk. Akkor eljutottunk a 188-ashoz mellette ellene. A többség elfogadta. Elfogadtuk. De azért csekkoljuk. Rendben, 188-ast ellenőrizzük le. Nem gond. Tizenhármas na, mellette szűk különbség, de elfogadtuk. 29-es MP okafogyottá vált, 202-es is, tehát eljutottunk a 147-eshez mellette, ellenem elutasítottuk. A 149-eshez jutottunk, mellette, ellene. Teszt nézzük meg. Teszteljük, hogy mi volt. 12-en mellette, 11-en ellene elfogadtuk. Déve 35-ös mellette, ezt elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos mellette, ellene elfogadtuk. Akkor az Econ 46-oshoz jutottunk mellette, ellene elutasítottuk. Econ 46-os? Valamit kihagytam, vagy? Valamit kifelejtettünk? Mert én a listán legalábbis így nem látom. Nem, most jön a 193-as. Most jön a 193-as, igen. 193-as két részben. Első rész mellette, ellene. Ezt is teszteljük le elektronikusan. Tesztet megnyitom. 13 ellene 11-en csak mellette, tehát elutasítottuk. Második rész is szerintem okafogyott, nem? Hát azért szavazzunk. Jó, mellette, ellene elutasítottuk. Akkor eljutottunk a 35-öshöz mellette, ellene elfogadtuk. Nem, teszteljük ezt is le. Jó, rendben, 35-öst, próba. Akkor talán kicsit gyorsan akartam tovább haladni. Megnyitom. 14-en mellette elfogadtuk. Akkor az Econ 47-es okafogyottá vált. Az ITRE 12-es. Ki van mellette ellene? Teszteljük le. ITRE 12-t teszteljük le. 12 mellette ellene, 12 ellene, tehát elutasítottuk. Ekon 49-es mellette ellene, ezt is elutasítottuk szerintem, de eléggé kevesen volt, érezték úgy, hogy fel kell tenniük a kezüket, tehát én azt mondom, hogy inkább szavazzuk ezt a dolgot meg elektronikusan is. Szavazzunk róla. Négyen voltak mellette, 13-an ellene, és heten tartózkodtak, tehát elutasítottuk. A következő kompromisszumosnál 16-osnál vagyunk, e, mellette ellene elutasítottuk. Jó, jó sokat kell most előre lapozni. A 17-es kompromisszumos el, elfogadtuk. Az 56-os ekon mellette ellene elutasítottuk. 18-as kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 209-es mellette ellene elutasítottuk. 210-es mellette ellene elutasítottuk. 211-es mellette ellene elutasítottuk. 212-es mellette ellene elutasítottuk. 213-as mellette ellene ezt is elutasítottuk. 60-61-es Ekon mellette ellene elfogadtuk. 46-os mellette ellene ezt leteszteljük. 46-os leteszteljük. Tizennégyen mellette, tizen ellene elfogadtuk. Az egyes kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Ekkon hetes mellette, ellene, elfogadtuk. 44-es módosító mellette, ellene, ezt teszteljük le. 44-es teszteljük le. Tizenkettem ellene, ellene is, tehát elutasítottuk. Ample 1. Szavazhatunk. Mellette ellene elutasítottuk. 48-as mellette Elena, teszteljük, 48-as teszt. Négyen mellette 13-an Elena 7 tartozva, és elutasítottuk. Ekon 4 mellette, Elena elutasítottuk. 47-es mellette, Elena teszteljük. Ez nem egyértelmű. 47-es teszt. Tizenketten mellette, tizenketten ellene elutasítottuk. Imko egy mellette, ellene, elutasítottuk. Ekon 14 mellette, ellene, ezt leteszteljük. Ekon 14 teszt. 12 mellette ellene, tehát elutasítottuk. DV8 mellette ellene, elutasítottuk. 52-es mellette ellene, 52-t is teszteljük le. Tizenkettő, tizenkettő, tehát elutasítottuk. Az 51-es mellette ellenem elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, ezt is teszteljük, 45-ös. Tizenkettő, tizenkettő, elutasítottuk. 49-es mellette, ellene, ezt is tesztelnünk kell. 49 teszt. 12-12 elutasítottuk. Kettes kompromisszumos tessék mellette, ellene. Elfogadtuk. A hatos mód, 56-os módosító mellette, ellene. Ezt is teszteljük le. Biztos 12-12 lesz a végeredmény, de ezért nézzük meg. Így van, teli talált 12-12 elutasítottuk. Hármas kompromisszumos mellette ellenem Elfogadtuk. Akkor a négyes kompromisszumosnál vagyunk, mellette ellene. Elfogadtuk. Akkor miért megyünk a... Miért nem a 76-oshoz? De 76-os először. 76-os mellette ellene. Elutasítottuk. 113-asnál vagyunk mellette, ellenem. Ezt is tesztelnünk kell, 113-as biztos ugyanaz ez, mint az előbb. Ind- indítsuk el előről? 113-as teszt. Most. Nem, a 113-asról van szó. Látok, valószínűleg ugyanarról beszélünk. 12-12, hát én már majdnem fogadtam volna, de hát azért akkor is ezt le kell ellenőrizni. Elutasítottuk. Ötös kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 63-as mellette ellene elutasítottuk. 6-os kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. A 7-es kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. A 8-as kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Imko 4-es mellette ellene elfogadtuk. Déve 14-es mellette ellene elutasítottuk. 79-es mellette ellene teszteljük. 79-es teszteljük. 12-12, úgy látszik ez lesz ma a standard eredmény, tehát elutasítottuk. A 80-asnál vagyunk, mellette ellene, elfogadtuk. Empő 7-es, mellette ellene, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, ezt is teszteljük le. Teszteljünk. 11-11 és 2 tartózkodás. Na, végre valami új is van. A 13-as módosító mellette ellene ezt is teszteljük le. 13-asnál tesztelünk. Tizenkettő, tizenkettő. Tehát akkor visszatértünk az előbbi eredményhez, elutasítottuk. A 20, ECO 22-es mellette ellene. Ezt nem, teszteljünk azért inkább, mert nem lehet eldönteni. Tizenegy és tizenhárom ellene elutasítottuk. A 98-asnál vagyunk mellette ellene. Ellene, kérem, aki ellene van, teszteljünk. Nem, nem tudom így, így eldönteni. 11, 12. Elutasítottuk. Az Econ 12 mellette ez elutasítottuk. FAM 2 mellette ellene teszt. FAM 2-es teszt. Tizenegyen mellette, tizenketten ellene elutasítottuk. 109-es módosító mellette ellene. Ezt is elektronikusan kell vizsgálnunk. Tizenketten mellette ellene, akkor elutasítottuk. Ekon 23-as mellette, ellene, többen voltak az elutasítók, elutasítottuk. 82-es mellette ellene teszt. Tizenöten mellette kilencen egészen egyértelmű volt pedig, de elfogadtuk. Kilences kompromisszumos mellette ellene e, elfogadtuk. 68-as mellett ellene elutasítottuk. Ample 3-as mellette ellene elfogadtuk. Déve 17-es mellette ellene elfogadtuk. 10-es kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Afet 4 mellette ellene teszteljük. Afet 4 teszt. 13-an mellette, 10 ellene elfogadtuk. 18-as mellette ellene, ezt is le kell tesztelnünk, 18-as, megnyitom a tesztet. 12 mellette, 12 ellene elutasítottuk. Imko 7 mellette, ellene, elfogadtuk. Nem, nem, akkor csekkoljuk le. Jó, Imkó 7-es ellenőrző szavazás. Tizenkettő, tizenkettő, elutasítottuk. Ekon 25 mellette, ellene. Ezt is teszteljük. Ezt is, Ekon 25-ös teszt. Tizenkettő, tizenkettő, elutasítottuk. D-vel 21-es mellette, ellene, ez egyértelműen elutasítva. 11-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. FAM 3-as mellette, ellene, elutasítottuk. FAM 6-os mellette, ellene, ezt teszteljük. A hatost, FAM 6-os teszteljük. Genau, kommt aber nicht, ne? Wird jetzt geschlossen. 11 dafür, 11 mellette, 12 ellene elutasítva. FAM 7-es, azaz a Nőjogi Bizottság 7-es mellette ellene. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Amplóa 4-es mellettem, ellenem, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. FAM 9-es mellettem, ellenem, teszt. Köszönöm. Ja. 11 dafür, 11-12 ellenében elutasítva. 77-es mellette ellenem elutasítva. 110. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ezt ellenőrizzük, a 110-es tehát ellenőrző szavazás lesz belőle, amit, melyet meg is nyitok. 12-12 ellenében, tehát elutasítva. Ekon 30-as mellette, ellenem, elfogadva. Deve 24 mellette, ellenem, elutasítva. 112-es kitámogatja, ki ellenzi. Ellenőrizzük ezt le. A 112-es tehát. 12-12 ellenében, tehát elutasítva. FAM 10 mellette, ellenem. Nem egyértelmű. Megnyitom az elektronikus szavazást. 12 dafür, 12. 12, 12 ellenében, tehát elutasítva. 111-es mellette, ellenem. Erről is megnyitom a szavazást. Tizenkettő-tizenkettő ellenében elutasítva. Most jelentésről szavazunk. Elektronikus módon megnyitom a szavazást. 21 dafür, eine Nein-Stimme. 21 egy ellenében két tartózkodással elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek, most pedig a jogalkotói állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. 21 dafür. 21 egy ellenében két tartózkodással megismételtük az előző szavazási eredményt. Most pedig arról szavazunk, hogy elkezdjük-e a tárgyalást, elektronikusan szavazunk. Zweiundzwanzig. 22 mellette egy ellenszavazattal. Ezzel ezt elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. És már is tovább lépünk. Szájer József első jelentéséről szavazunk. József, van valami észrevételed? Nem? Akkor már is elkezdjük. Ennek a dokumentum száma 2013-220. Itt csak az egész jelentésről kell szavazni, elektronikusan tesszük ezt meg, nincsenek módosítók. Az elektronikus szavazást tehát megnyitom dafür. 23 a mellette egy ellenszavazattal nincs tartózkodás, tehát elfogadtuk. Aztán most a jogalkotói állásfoglalásról elektronikusan szavazunk szintén. Ist in Betrieb. Működik a rendszer? ugyanez az eredmény itt is. Most pedig a mandátumról szavazunk, ismét elektronikus módon. Huszonketten mellette egy ellenszavazattal. Gratulálunk Szájer Józsefnek. Második Szájer jelentés ez a 2013 per 218-as. Először az egyes módosítóról szavazunk, jelezi kézfeltartással, hogy ki van mellette, ellene elfogadtuk, kettes módosító mellette, ellenem, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, elfogadtuk, négyes kitámogatja, kiszavaz nemmel. A maradékról pedig tömbben tudunk szavazni, mellettem, ellenem, Elfogadtuk, most pedig az egész jelentésről szavazunk elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Most nyitom meg. Huszonkette mellette egy ellenszavazattal elfogadtuk. Most a jogalkotói állásfoglalás indítványról elektronikusan szavazunk. 23-an mellette egy nem szavazattal elfogadtuk, és most pedig a mandátumról ismét elektronikusan szavazunk. Ja. 23. 23 egy ellenében elfogadtuk. A szájér jelentések csomag egy ilyen a utolsójáról szavazunk, ez a 2013 pedig per 365. Itt az összes módosítóról tömbben tudunk szavazni. Aki támogatja, jelezze, aki ellene van, jelezze, elfogadtuk. Most megint három elektronikus szavazás egymás után a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Huszonkettő egy ellenében elfogadtuk. Aztán a jogalkotói állásfoglalás indítványról megnyitom a szavazást. Ugyanez az eredmény, most pedig a mandátum megadásáról elektronikusan szavazunk. Huszonhárman mellette egy ellenszavazattal ilyen módon megadtuk a mandátumot. Nos, már is tovább megyünk. Castex asszony jelentéséről az üres hordozó jogdíjakról szól az eljelentés. Castex asszony kéri a szót? Tessék, parancsoljon! tisztelt elnök úr mielőtt rátérnénk a szavazásra azért szeretnék mégiscsak elmondani hogy sajnálatomat kifejezni hogy nem sikerült kompromisszumos módosítókat kidolgozni az SD és a néppárt között. Nagyon sok javaslatot tettem, amelyek mind blogban elutasításra kerültek péntek este, méghozzá elég későn. Így most itt van egy, egy olyan anyag, amiről szavaznunk kell, ezért bonyolult lesz a szavazás és eléggé fáradtak is vagyunk így a délelőtt vége felé. Attól tartok, hogy még akkor is, hogyha nem jogalkotási jelentésről van szó, ami ebből a szavazásból ki fog jönni, nem lesz igazán érthető, és nem lesz kedvező azoknak, akik jogosultak lennének, illetve a kultúra finanszírozása szempontjából sem. Tehát ezt szerettem volna elmondani a szavazás előtt. Lehet, hogy egyes módosítóknál majd még hozzá kell szólnom, mert vannak a listán olyan módosítók, amik eltűnnek, kiesnek, de ugyanakkor javasoltam kompromisszumos javaslatokat is Godus Uszkásszal, a licencek és a hordozók, adathordozókkal kapcsolatban, a magánmásolatokkal. Én így egy kicsit kiegyensúlyozottabb, mint a néppárti árnyékjelentéstevő által javasolt. Amennyiben a szavazás során felvetődnek a módosítók, akkor szeretném fenntartani a jogot, hogy vagy levegyék a nevemet, vagy fenntartom a nevemet, és akkor viszont plenárison szavazzuk meg. Kostex asszony, a szavazólista vastagságát nézve, hát kérdezem, miért nem januárban szavazunk erről? Miért ne halasszuk ezt el januárra? Ez egy nagyon komplex és hosszú szavazás, ez nem egy jogalkotó jelentés, tehát nem tárgyalunk a tanácssal. Miért nem szavazunk erről januárban? Kérdezem a kollégákat. Hogyha egyetértenének, az árnyék jelentéstől nincs itt, egyetértenek azzal, hogy halasszuk ezt el? Amennyiben a januárra halasztás lehetővé teszi, hogy megpróbáljunk további kompromisszumos javaslatokat elérni, akkor rendben. De hogyha megint az van, hogy végül is a kompromisszumos javaslataimat visszadobják, akkor nem fogunk előbbre jutni, hanem inkább visszalépünk. Ezzel egyet persze talán lehet, hogy józanabban tudnánk majd szavazni. Ebből azt olvasom ki, hogy a jelentéstevő asszony egyetért a halasztása. Hogyha senki nem ellenzi ezt az ügyet, akkor ezt januárra halasztjuk el. 11.45-kor a görög elnökség jön, és őszintén szóval nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt lebonyolítani. Ez egy roppant bonyolult szavazás, Wikström asszony. We have tried meg, eh, megpróbáltunk kompromisszumokat eh, találni. Egyszerűen lehetetlen kompromisszumra jutni, vagy mellette van az ember, vagy ellen. Ugye valaki vagy terhes, vagy nem terhes, olyan nincs egy kicsit terhes. Ugyanez van ebben az esetben is. Jobb lenne, hogyha most szavaznánk, mert tudjuk, hogy úgyis csak eh, gyűlnek az akták karácsony utánra. Szavazunk, és akkor egyszerűen ki fog derülni, hogy hát vannak dolgok, amikben egyszerűen nem értünk egyet. Legyünk pragmatikusak. Én sem ebben látom a problémát, hanem nem tudom, hogy lehet ezt lebonyolítani. Teljesen ki, kilépünk a napirendből, Engström úr. Egyetértek Wikström asszonynal. Két különböző véleményről van szó, úgyhogy szavazzunk. Gut, dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Akkor most arról szavazunk, hogy szavazzunk-e. Aki egyetért azzal, hogy halasszuk el, jelezze most. Ki támogatja tehát a szavazás elhalasztását? elektronikusan lássuk ezt meg. Aki tehát eh, amellett van, hogy halasszuk el a szavazást, igennel szavazom, aki ellenzi, ezt szavazom nemmel. Jetzt komplett. 13 13-an amellett vannak, hogy halasszuk el 9-en ellen egy tartózkodással, ilyen módon januárra halasztottuk a szavazást. Most pedig a Stojanov jelentésről szavazunk, ez sokkal rövidebb. Ezt még le tudjuk bonyolítani. Stojanov kollega kéri még a szót, nem, ugye? Szavazzunk. Hát akkor rajtam. 12-es módosító mellette ellenem elutasítva. Egyes módosító mellette ellenem elfogadva. Kettes mellettem ellenem elfogadtuk. Hármas mellettem ellene elfogadtuk. Négyes mellettem ellenem elfogadtuk. Ötös mellettem ellene. Elfogadtuk 13-as mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 14-es mellette, ellenem. Elfogadtuk 15-ös mellettem, ellene. Elfogadtuk 16-os, kitámogatja, ki ellenzi. Ellenőrizünk ezt le. 16-osról megnyitom a szavazást. 13 dafür. 13-10 ellenében elfogadtuk. 6-os kitámogatja. Ki ellenzi? Elfogadtuk 7-es mellettem, ellene. Elfogadtuk 17, kitámogatja. Kiszavaz nem el, elfogadtuk 18 mellette, ellene. Elfogadtuk 19 mellette, ellen elfogadtuk 8-as mellette, ellen elfogadtuk 20 mellette, ellen elfogadtuk 9 mellette, ellen elfogadtuk, 21 mellette ellene elfogadtuk, 10 mellette ellene elfogadtuk, 11 mellette ellene elfogadtuk az egész véleményről mellette, illetve elektronikus szavazás. Szóval se nem ellene, se nem mellette, hiszen elektronikusan szavazunk, úgy mellette, úgy ellene rajta. 23 23-an voltak mellette, senki sem tartózkodott, senki sem szavazott nemmel, tehát ezt a, jelent, ezt a véleményt elfogadtuk. Most pedig Villand kollega jelentéséről szavazunk, az egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, elfogadtuk, az egész véleményről mellette, ellene. Bocsánat, elektronikusan kell szavazni, elnézést kérek, tehát elektronikus szavazás az egész véleményről. Megnyitom a szavazást. Bocsánat, nem Villant kollégái, hanem Kastex kollégái, no, hát félreolvastam, no, de hát persze a Kastex kollega jelentéséről szavazunk, elnézését kérem, Kastex az, hogy nem keverem én össze, önt össze gonosz módon Villand alelnök úrral, semmiképpen sem. 22 dafür. 22 mellette ellenszavazat nélkül nem tartózkodott senki. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak, Kastex asszonynak. Most pedig Fosz ö, kollega ö, a jogalapról fog beszélni. Nagyon rövidre foghatom én is. Egy tanácsi rendelettervezetről van szó, a gyógyszerek kettő kezdeményezésről, és a jogalap spot a 187-188-as cikkben jelölte meg a bizottság, míg az életéke szakbizottság a 168-os cikk 5-ös bekezdésével helyettesíteni a két szerződéses cikket, és itt egy közös cég felállításáról van szó, és nem az emberi egészség javításáról, éppen ezért úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt jogalappal elégedettek lehetünk, ezért javaslom, hogy a választott jogalapnál, a bizottság által választott jogalapnál maradjunk. Köszönöm szépen! Tehát a bizottság joga, által javasolt jogalapnál maradnánk. Kérdezem, hogy valaki másként gondolkozik erről a szakbizottsági tagok között. Nem? Akkor ezt ilyen módon elfogadtuk. Köszönjük szépen! Köszönjük Fosz kollégának. Ezzel a szavazásokat lezártuk. Üdvözlöm! Régner asszony az önjelentéséről ma, ma vitázunk, nem, ugye? Nem, nem. Az Európai Ügyész jelentése, ez a 20-as pont. Ezt a jelentéstevő egyetértésével elhalasztjuk, a 20-as napi rendi pontot, tehát elhalasztjuk. A szubszidiaritás jelentéstevő sincs itt, tehát nem volna ennek értelme, januárra halasztjuk el. És most pedig a 33-as napirendi pontról kezdjük meg a vitát. Üdvözlöm körünkben Bernatóni Szuna urat, a litván tanácselnököt. És kérem, hogy szóljon hozzánk a litván elnöksége eredményeiről. Parancsoljon, elnök úr! Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami komitetai. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Elnézést, akkor a zaj van, hogy köszönöm elnök úr. Először is engedjék meg, hogy köszönetet fejezzem ki azért a lehetőségért, hogy itt beszámolhassak a litván elnökség igazságügyi területen elért eh, sikereiről. Az Európai Tanács elnökeként nagyon örülünk az elért eredményeknek. Nagyon keményen dolgozott az elnökségi csapat, hogy a júliusban megfogalmazott célokat el tudjuk érni. Ezek a, e, e, sikerek az európai intézményeket fogják támogatni. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament tagjainak, és különösen Eszteléne szakbizottsági elnök úrnak, mindazért a támogatásért és együttműködésért, amit tanúsítottak az elnökségünk alatt. Meggyőződésem, hogy ha megfelelő pártatlan közreműködők vagyunk, és valamennyi ért félnek az érdekeit figyelembe vesszük, akkor ezért sikerült elérni az eredményeket. Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak ezekről az eredményekről. Az, az elnökségünk eh, három célt tűzött ki, megfelelő eh, növekedő nyílt, nyitott Európát eh, támogatni. Olyan, módszer, olyan intézkedésekre konz, koncentráltunk, amik visszaépítik a bizalmat a gazdaság, a foglalkoztatás, a piac területén, és megerősítik a monetáris és pénzügyi uniót. Annak érdekében dolgoztunk, hogy a harmadik országokkal is javuljanak az unió kapcsolatai. A keleti szomszédainkkal pedig szorosabb együttműködést igyekeztünk létrehozni a litván elnökség lényeges előrehaladást ért el azon bizottsági kezdeményezésekben, amelyeknek a célja az alapjogok biztosítása és az Európai Unió gazdasági növekedése. Az egyik legfontosabb feladat Litvánia számára az elnökség átvettekor az volt, hogy az új pénzügyi programokat megvalósítsuk az igazságügyi területen. Ez egy szoros együttműködést igényelt a parlamenttel és különösen Berlinger úrral és elnökségünk alatt vittük ezt a programot. A stokholmi program különösen az állampolgárok jogaira koncentrál, és 2013 az az, az év, amely különösen fontos, és az egyének jogaira, azonos jogaira, lehetőségére, és a diszkrimináció ellenes küzdelemre helyeztük a hangsúlyt. Az Európai Állampolgárok éve és az állampolgárság éve, ez, és ez végül is Vilniusban került megtartásra. A rendezvény ideje alatt Számba vettük a sikereket, és meghatároztuk az útmutatást a következő évekre. A Stockholmi program 2014-ben zárul, Éppen ezért az informális miniszteri ülés alkalmával júliusban politikai vitát kezdtünk a belügyek és igazságügy lehetőségeiről. Megkértük a tagállamokat is, hogy írásban tegyenek javaslatot az útmutatásra és a legfőbb területére a belügyeknek és az igazságügynek. Elnökségünk alatt ezek a tárgyalások szakértői szinten folytak tovább. A miniszterek vélemény cseréltek, szerepelnek a decemberi tanácsülésen. Felvázoltuk az összefoglalóját azon javaslatoknak, amiket a tagállamok nyújtottak be, és ezeket át fogjuk adni Görögországnak, amely az elnökségi triónak az új partnere, és folytatni fogjuk a tanácskozásokat ez a tanácsban és az Európai Parlamentben is folynak a tanácsok, és ezekre, ez, tanácskozások, és remélhetőleg ezek pozitív eredményt hoznak és a további fejlődést fognak hozni a biztonság igazságügy területén. Különösen azokra a kezdeményezésekre koncentráltunk, amelyek a növekedést tudják fokozni. Az egyik legfontosabb ilyen terület volt az európai milyen? új európai eljárásokat helyeztünk kilátásba a bankszámlákkal kapcsolatban, illetve lehetővé kívánjuk tenni, hogy a a lévőségek könnyebben beszedhetőek legyenek, ugyanakkor védelmet nyújt az adósoknak is. Jelentős előrehaladást sikerült elérni ezekben az ügyekben az elmúlt hónapokban, és nagyon szeretnénk bemutatni az eredményeket. Sikerült általános megközelítést elérni decemberben a tanácsülésen, és az első trialógus tárgyalásnak ma kerül sor, és ebben a jelentéstevők is részt vesznek meg kell jegyezni, hogy amikor ezekkel az ügyekkel foglalkozunk, akkor a tanács és a júri bizottság is az alapelveket hangsúlyozza, amelyek elsősorban arra irányulnak, hogy a e, hitelezők és az adósok érdekeit összeegyeztessük. És egy nagyon fontos, hogy első olvasatban egy alapmegállapodásra tudjunk eljutni a fizetésképtelenségi eljárások tekintetében pedig fontos megerősíteni a határon átnyúló eljárásokat, és lehetővé tenni, hogy az adósok a meg tudják oldani az átmeneti nehézségeiket. Ezek a tanácskozások szakértői szinten vannak jelenleg, és majd miniszteri szintre kerültek a decemberi ülésen, és a joghatóság kérdését, a fizetésképtelenségi nyilvántartást és az eljárásokat kell szabályozni. Ehhez politikai útmutatásokat sikerült kidolgozni. Másik fontos javaslat ezen a területen az pedig az egységes Európai Uniós értékesítési törvény. Ez azért fontos, hogy a belső piac jobban működjön, és a határon átnyúló tranzakciók esetében azonos szabályok legyenek. Tehát az értékesítési jog, ez egy átfogó, innovatív, komplex dosszié, ehhez kellő idő szükséges. Az elnökségünk ideje alatt tovább eh, folytattuk a tárgyalásokat erről az eszközről, amelynek az volt a célunk, hogy minél eh, jobban előre haladjunk. A szakértői tárgyalások elő megmutatták, hogy még egy eh, korai lenne tanácsi szinten a javaslat tartalmáról vitát folytatni. Ezt tovább kell elemezni, és a tagállamok még nem állnak készen arra, hogy e kérdésben politikai döntést hozzanak. Intenzív tárgyalások folytak az Európai Parlamentben is e témában, és az volt az egyik elképzelés, hogy korlátozzák az alkalmazási hatályt. Szerintem nagyon nagy érdeklődésre tart számot, hogyha folytatjuk ezt a tárgyalást. Fontos az is, hogy részle, részlegesen módosítsuk a Brüsszel egyes szabályozást. A javaslat júliusban került előterjesztésre, hogy egységes ö, ö, szabályozás jöjjön ö, létre a ö, bíráskodása esetében a szabadalmakra vonatkozóan. Nagyon hatékony tárgyalások egy általános megközelítést eredményeztek a decemberi csúcsra. Reméljük, hogy ez kikövezi az utat egy első olvasathoz ehhez a javaslat tekintetében. Az elnökségünk Jelentős előrelépést ért el a különböző közokiratok legalizálása kérdésében is. Ez az elmúlt hat hónapnak a munkájának az eredménye fontos tárgyalásokat folytattunk a különböző házasság vagyoni helyzetekhez, illetve az élettársi viszonyok vagyoni helyzetére vonatkozóan. Szakértői szinten megvitatásra került mindaz, ami megvitatható. Politikai szempontok is ugyanakkor vannak, és vannak tagállamok, húzódoztak ettől. Ezekkel a kérdésekkel a jövőben kell még foglalkozni. Jelentős eredményeket sikerült sikerült elérni az Európai Unió védjegyrendszerében. Az Európai Parlament az intenzív munkát folytatott ezzel kapcsolatban, és a litván elnökség pedig prioritást adott e kérdésnek, és szorosan együtt dolgozott a tagállamokkal. Elnökségünk alatt intenzív tárgyalásokat folytattunk az irányelvről és a rendeletről is. Egy előrelépési jelentést készít tettünk a decemberi tanácsra, és reméljük, hogy a további döntések is meghozhatóak lesznek majd a védjegyek területén. Az elektronikus igazságszolgáltatás egy új stratégia, amit 2014-2018 között szeretne kibontakoztatni az Unió, és ez decemberi tanácsülésen a tanács jóvá hagyta. Ez nagyon jelentős tevékenységeket irányoz elő, ehhez akcióterv kell a különböző projektek részletezéseivel, és ez 2014-ben fog kezdődni. 2009-et követően, amikor az első akciótervem elfogadásra került, akkor jelentős eredmények születtek, és egy stabil platform jött létre, amire építkezhetünk. Az adatvédelmi reformcsomag rendkívül bonyolult kezdeményezés, amivel a, ugyancsak intenzív tanácskozásokat folytatott az elnökség. A minden erőfeszítés ellenére azonban a szakértői és az politikai szinten is különböző jogi és politikai kérdések továbbra is nyitottak maradtak. A tanács majd folytatni fogja ezeket. Az elnökség szeretné kifejezni elégedettségét, hogy több trialógus során különböző megállapodások jöttek részre a kollektív jogok kezelésével, és az Európai Parlamenttel sikerült megállapodásra jutni. Ez lehetővé tette, hogy elfogadásra kerüljön ez a javaslat, illetve az első olvasata 2014 legelején e, kerül majd sor. Reméljük, hogy a parlamentnek az álláspontja januárban kialakítható lesz. Reméljük Szgáló úrnak a jelentését, aki rendkívül konstruktív magatartást mutatott, amikor a megállapodásra törekedtünk. Meggyőződésünk, hogy csak összehangolt együttműködéssel tudunk elérni megállapodást ezen intézkedésekkel. Rendkívül fontos, hogy egységes digitális piac jöjjön létre 2015 2025 re Mandátumot kapott az elnökség arra, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy megállapodást hozhassunk létre a ö, hivatalos auditor ö, ö, státuszával, illetve a közérdekű intézményekre vonatkozóan. Ez a tanácskozás az Európai Parlamenttel és Mr. Kerimmel, a jelentéstevővel megkezdődött, és kielégítő módon haladnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a célja ennek az irányelv módosításnak az, hogy az auditálás minősége javuljon, és a belső piacban jobb legyen a pénzügyi auditálás. Ez fontos a piac számára. Elnökségünk során előrelépést sikerült elérnünk a nem pénzügyi és egyéb információk nyilvánosságra hozásával kapcsolatban is egységes rendszere van szükség az unión belül. A szakértői szintű tárgyalások folytak, és a múlt héten az általános képviseleti delegáció megbízta az elnökséget azzal, hogy a trialógusban folytatódjanak a tárgyalások. Ezzel a nyilvánosságra hozott információ konzisztencia és megbízhatósága javulhat. A horizontális prioritások között a kapcsolatok a kereti partnerséggel szerepeltek a ö, tagállami miniszterekkel októberben ö, tartottunk egy ö, találkozót, és egy közös állásfoglalás is, egy nyilatkozat is elfogadásra került, amely meghatározza azokat a célokat, hogy közelebb kerüljenek a, par, a partnerek. Bemutattuk a, ezzel a litván elnökségnek a az eredményeit az igazságügyi területen. Ugyanakkor ezen prioritások mellett dolgoztunk más ügyeken is, és komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy elnökségünk sikeres legyen, és kézzelfogható eredményeket hozzon. Az elmúlt hat hónap egy újabb nagy lépést tett, konszolidálta a kapcsolatokat, az együttműködést és az intézmények közötti együttműködést. Az elnökségi csapat nevében szeretnék köszönetet mondani még egyszer az együttműködésükért és a támogatásért. Remélem, hogy az elnökségünk vége nem jelenti az együttműködésnek a végét, és a, szóval az együttműködés és ez a munka ez tovább fog folyni. Köszönöm szépen, és most készen állok, hogy válaszoljak kérdéseikre. Danke, Herr Minister, für diesen umfassenden Bericht. Jetzt habe ich zunächst den Kollegen Baldassar. Igen, akkor nagyon köszönöm ezt, és akkor Baldassar kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kérdésem van hiszen a miniszter úr felszólalása igen kimerítő volt, hanem sokkal inkább egy észrevételt szeretnék tenni. Elismerésemről szeretnék adózni a litván elnökség kitűnő munkája kapcsán, látható, kézzelfoghatók az eredmények, melyekről ma is beszámolt a miniszter úr. Éppen ma kezdjük meg a háromoldalú tárgyalást a határokon átnyúló számlalefoglalás ügyében, és komoly reményeink vannak arról, hogy a dossziéval jól előre tudunk haladni, és így pozitívan tekintünk a jövőben. Hiszen a hitelező és az adós jogait más garanciákkal együtt meg kell erősíteni. Ugyanakkor annak is örülök, hogy lehetőségünk volt arra, hogy a koreperben egy közös álláspontot sikerült kialakítani a nem pénzügyi természetű információkról, amelyekről egyebiránt éppen ma délelőtt szavaztunk itt a szakbizottságban, és a szavazás során látható és világos volt, hogy komoly ö, véleménykülönbségek mutatkoztak az egyes képviselők között, Nagyszerű, hogy a tanács közös állásfoglalás közös pontot tudott találni, és ez egy kiinduló pontja a közös vitának, és nagyon fontosnak tartom ezt a tényt. Egész egyszerűen tehát csak azt akartam kiemelni, hogy nagyon pozitívan látom és értékelem a Litván elnökség által elvégzett munkát, és úgy gondolom, hogy a jövőbe mutató közös munka alapját megvetették. Köszönöm. Köszönöm szépen Baldassar kollégának, és Time kolléganő, parancsoljon. Igen, Miniszter úr, én is csatlakoznék Baldassar úr által elmondottakhoz, és nagyon köszönöm, hogy megvonta a mérleget, és azt is köszönöm, hogy a, hát elmondta, hogy a könyvvizsgálókkal kapcsolatban azért remélhetőleg eljutunk a lezárásig, és a e, vagyon jogi dossziéval kapcsolatban, e, ahogy elmondta, voltak politikai fenntartások ezzel kapcsolatban, Azonban ez még az elmondása szerint még megoldhatóvá válnak talán. Azért érdekelne, hogyha elmondaná, hogy hány tagállam százalékosan talán, hogyha lehet mondani, tart fenn még politikailag valamilyen olyan álláspontot, hogy fenntartással kivel élni, és ez is érdekelne, hogy milyen esélyt mondana arra nézve, hogy ez a két vagy a jogi dosszié még mégiscsak lezárásra kerülhet ezében. Szijevka kolléga Köszönjük. Köszönöm szépen, és miniszter úr, szeretném szívből megköszönni önnek az elmúlt hat hónapban nyújtott nagyszerű munkájukat és a nagyon jó együttműködést. Rövid, de nagyon részletes összefoglás adott, és elmondta, hogy milyen szokatlan területeken sikerült eredményeket elérniük és néha az ember nem is gondolná, hogy mennyi mindent lehet elérni közösen, és ezt az önök elnöksége alatt bebizonyosodott, hogy igenis ez lehetséges. Köszönöm szépen az együttműködést és az eredményekhez gratulálok. A Brüsszel egy rendeleten tovább dolgozunk, és arról van szó, hogy ezeket a csomagokat a lehető legjobb stádiumban adják át a görög elnökségnek, és azt gondolom, hogy nagyon szép ajándékokat kaptunk önöktől az elnökségük végén. Réden asszony, köszönjük szépen a hozzászólást. Köszönöm szépen! elnök úr, Litvánia egy kis ország, és először elnökölt a tanácsban, és jól látható, hogy ez alatt az idő alatt meglepően sok mindent sikerült előbbre vinni, az előttem szólók is már hozzászóltak, tehát a lefoglalás, számla lefoglalásokkal kapcsolatban a nyugdíjcsomag és a jogi programjukkal kapcsolatban is nagyon is figyelemre méltó az, amit elértek. Van még egy olyan téma azonban, amivel kapcsolatban azért van még néhány probléma és ennek hangot szeretnék adni, eljutottunk egy törvényhozási ciklushoz. Hát talán még nem annyira tartunk a végén, mint önök az elnökségüknek, de azért hamarosan ez is bekövetkezik. A litvány elnökséghez hasonlóan mi pedig itt a parlamentben a törvényhozási ciklus végéhez fogunk érni hamarosan, és ezért is szeretnék óvni egy dologtól, hogy nehogy a könyvvizsgálói dossziét eh, elfogadjuk, és gyakorlatilag eh, úgy fogadjuk el, hogy nagy időnyomás alatt eh, cselekszünk, és ugye nyilván konstruktívan próbálunk ebben jó eredményt elérni, de azért az átláthatóság szabályainak meg kell felelnünk, tehát az információ átadásának is meg kell felelnünk, tehát itt a szociáldemokrata frakció nevében szólók a trilógus tárgyalásokat illetően a, a könyvvizsgálókra vonatkozóan hadd kérjem meg önöket ho, arra, hogy vegyék figyelembe azt, hogy ezeknél a tárgyalásoknál mindenkit a lehető leg megfelelőben átláthatóban kell tájékoztatni az eseményekről. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én is szeretnék egy dolgot megemlíteni. Van egy újra és újra visszatérő probléma, az, ha ez kolléga sajnos nincs itt, ez a delegált jogi aktusok kérdése. És nagyon is fontos lenne az, hogyha sikerülne még ebben a törvényhozási ciklusban a, hát ugye a litván elnökség még ebben a hónapban tudna egy kis lendületet adni a dolognak, hogyha egy közös kritérium katalógust el tudnánk fogadni, tehát hogy mi az, ami a delegált jogi aktusokhoz tartozik, fontos lenne ezt eh, tisztázni, hogy milyen kritériumok vonatkozzanak erre. Mert hogyha a litván elnökség ezt már egy ilyen lendületre adná tovább, akkor a görög elnökség alatt valószínűleg még sikerülne ennek az egész dolognak lendületet adni, és a görögök alatt ebben akár határozni is. Eh, miniszter úr, a szó. Pirmiausia, aš dar kartą norėčiau padėkoti visiems už Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságok valamennyi tagjának, az elnökségnek, Léne úrnak az együttműködésért. Szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy pozitívan értékelték az elnökségi munkánkat. Valamennyien tudjuk, hogy vannak, akiknek kétségei voltak a litván elnökséget megelőzően, hogy egy ilyen kis ország hogyan fog megküzdeni ilyen nehéz feladatokkal. De nagyon nagy örömmel hallottam, hogy önök az elnökségünket sikeresnek tekintik, ami pedig a kérdéseket illeti. A javaslat a házassági vagyonjoggal, illetve az élettársi vagyonjogi kérdésekkel. Ezek a javaslatok megvitatásra kerültek, és nagyon jelentős előrelépés történt megállapodásra sikerült jutni egyes nyugdíjjogok átadásában, és a házastársakra vonatkozóan és különböző erőlépések vannak az örökösödési területen is, illetve a konszolidálás vonatkozásában is megállapodtunk a a joghatósági kérdésekben és a preambulum bekezdéseit is a javaslatoknak elkészítettük, valamint az élettársi kapcsolatokban figyelembe vettük a problémákat, amelyek felvetődnek. A LIBE és a Júri Bizottság is foglalkozott ezekkel, az, a partnerek egyenlőségének kérdését megvizsgáltuk, és hogy lehetőség legyen arra, hogy választhassanak egy olyan bíróságot, amely az adott ügyet rendezi. De néhány tagállam nem, em, nem értett egyet ezekkel az általános rendelkezésekkel, ezért nem sikerült egységes megoldást találni e kérdésre. Ami pedig a auditálással kapcsolatos, tehát a könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket illeti, ugyan nem az én hatáskörömbe tartozik a legalábbis Litvániában, mégiscsak az üzenetet azért továbbadtuk, és minden tőlünk telhetőt elkövettünk, hogy az egész folyamat amennyire csak lehet átlátható legyen, és valamennyi intézmény kellő időben tájékoztatást kaphasson a dolgok menetéről. Ami a delegált aktusokat illeti, Természetesen a parlament és a tanács kézenfogva dolgozik, vagy válvetve dolgozik ezen a kérdésen, hogy elérjék a kitűzött célokat. Ez egy rövid válasz az önök kérdésére, de mindenképpen nagyon örülök, hogy elmondhattam a litván elnökség eredményeit. Köszönöm szépen, miniszter úr, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon figyelemre méltó mérleget vont meg itt ma, és örömmel nézhetnek majd vissza erre a hat hónapra, és a görög elnökségnek az lesz a pehje, hogy ezzel a parlamenten nagyon rövid ideig fognak tudni már csak együtt működni, de hát ez a választási turnusokban sajnos mindig így van, hogy a, mire megalakul az új parlament, egy kis idő elvész. De azért ez alatt a hat hónap alatt majd nagyon igyekszünk azért együtt dolgozni, mert önökkel is nagyon igyekeztünk, és az utódjukkal is igyekezni fogunk, hogy így legyen. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, boldog karácsonyt kívánok, nagyon boldog új évet, és a következő hetekhez, napokhoz, még az elnökségük alatt nagyon sok sikert kívánok! habe ich jetzt als... Nos, akkor a 31-es ponthoz jutottunk, ezt a gyakorlatilag csak tudomásul vételre mondom el, hogy a szubszidiaritással kapcsolatos pontot, ugye ezzel kapcsolatban volt egy figyelemre méltó pont, de mivel, hogy nincs jelen a jelentéstevő, ezért azt majd legközelebb kell, hogy megbeszéljük. Tehát, hogyha senki nem akar hozzászólni, akkor ezt most elnapoljuk. A következő pont az egyéb kérdések. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban valami hozzászólása? Ha nem, akkor minnyájunknak, akit jelen van, boldog karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok. Régner asszony, hú, ez nagyon gyorsan ment az előbb, és ezért azért a jegyzőkönyv kedvéért azért hadd mondjam el azt a dolgot, amit itt ma már elmondtam a trilógus előtt, a könyvvizsgálói trilógus előtt. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy masszív kolléga nem tudta, nem tudott kapni tolmácsolást erre a informális trilóguson, mielőtt a formális trilógus megkezdődött volna, ő egy e-mailt küldött, hogy ő azt szerette volna, hogyha nem folytattuk volna ezt a trilógust, mert hiszen gyakorlatilag a titkárság ugyan fantasztikus módon egy dokumentumot éjfél után, hiszen ők úgy látszik éjjel is dolgoztak, küldtek el nekünk, de eh, egy kicsit nyilván eh, szükszavúan fogalmaztam a litván eh, miniszter jelenlétében, hiszen ő tényleg nem tehetett róla, de hát azért ez így nem lehetséges. Én ezt megértjük, hogy minden egyes dossziét szeretnének még az évig előtt lezárni, de hát azért valahol ennek van határa. Azért mindenáron ezt nem lehetjük megtenni, nem lehet megtenni, hogy csak úgy összebarkácsolunk egy dossziét. Hát azért ez mégiscsak egy demokratikus döntés kell, hogy legyen minimális átláthatóság, minimális információ áramlása a résztvevők felé. Hát azért gyakorlatilag azért egy többség, kisebbség azért csak kialakul a parlamenten belül, és egyik sem tud igazán betekinteni a dolgokba. Kérem, hogy ezt együk jegyzőkönyvbe, hogy ez a jövőben ne lehessen így többet. Rendben mondja az elnök, vannak ezzel kapcsolatban más nézetek is, amit most nem szeretnék itt részletezni, de jegyzőkönyvezzük. Lichtenberger asszonynak szeretném megadni a szót. Szeretném, ha rögzítenánk, hogy a mandátumunk következő hónapjaiban, amik még maradnak, Eh, lesznek trilógusok, ahol a transzparencia nem adott olyan mértékben, ahogy ez egyébként szükségesnek tartható lehetne nagyon fontos, hogy ezekbe a kérdésekbe jól lássuk, hogy mit kell betartani. Az elmúlt ciklusban nem volt ennyire extrém ez a dolog, ha jól visszaemlékszem, tehát itt azért legyünk nagyon óvatosak, mert itt tényleg azt stresszkírozzuk, hogy demokratikus legitimitás még veszendőbe, hogyha pontosan az ilyen átmenetek idejében a trilógusoknál ilyen iszonyatos felgyorsított eljárásmódokat választunk, amikor tényleg tényleg a dokumentumok már éjfél után érkeznek meg hozzánk, és én tényleg, hadd hangsúlyozom ki, szívesen dolgozom nap 24 órájában, de azért egy bizo- bizottsági nap után egy ilyen magas összetettségű dossziét éjfél után már azért ezt gondolom mindenki megérteti, hogy nem csak én, hanem más sem lenne erre képes, hogy ezt tanulmányozza. Tehát én támogatom az itt elmondottakat, és én szeretném, hogyha ezt a dossziét egy kicsit még időben elhúzottan tudnánk figyelembe venni és megtárgyalni. Rendben mondja az elnök, figyelembe veszük a többi frakciók, azok ezt máshogy érzékelték, az úr még jelen van, de a többiek már nincsenek jelen, tehát most akkor jó, tehát gyakorlatilag fölvettük a formális ellentmondásukat a jegyzőkönyvbe, és akkor ezzel lezárom az ülést. Köszönöm szépen!